Kedves kollégáim, elkezdjük a munkát, kérem, csöndesen foglaljanak helyet. Megkapták a napi rendtervezetet, ha senki nem él megjegyzéssel a különböző napirendi pontokkal kapcsolatban, ma délután és holnap, akkor olybá vesszük, hogy a napirendet elfogadtuk. Szokás szerint apró változtatásokkal élünk majd a különböző pontok vizsgálatának sorrendjében. Ma délután átmegyünk minden olyan szövegen, és kérdésen, ami a múlt héten történt, 2012-es egyeztetés, és gyorsan eszmét cserélünk majd az általános ügyek tanácsának találkozójáról a több éves pénzügyi keret vonatkozásaiban. Szintén megvizsgáljuk majd azon rendi pontokat, amelyek 12, 17 és 11-es? Nem. A 11-es Vertman asszonyféle napirendet elnapoljuk. A 17-es pont pedig, mivel Matera asszony nincs itt, itt egy új európai globalizációs alkalmaskodási alap igénybevételéről van szó Olaszországban. Trentino Alto Adige déltiról épületek építése, majd holnap a szavazással egy időben vitázunk a 17-esről. 17.30-tól pedig nagy örömünkre és megtiszteltetésünkre szolgál, hogy a Kokobu ö, ö, szakbizottság elnöke, aki a mi szakbizottságunknak is ö, is tagja. Vele közösen hallgatjuk meg Gressre és Rivellini előadók beszámolóját a háromoldalú tárgyalások formális és informális haladásáról, a pénzügyi rendelet tárgyalásairól. 18.30-tól 19.30-ig itt eteremben koordinátorok ülését szervezzük meg, majd holnap délelőtt megvizsgáljuk a többi napi rendi pontot a e, mai napi rendünkön, ideértve az ITER-rel kapcsolatos napi rendet is, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy erre majd még visszatérünk akkor, amikor a 2012-es költségvetés tárgyalásaival foglalkozunk. A tanácssal megállapodás született azon összegekről, előirányzatokról, amelyek 2012-t illetik, ami viszont az ITER további költségvonatkozásait illeti, még nem zárultak le a tárgyalások a tanácssal, remélhetőleg megállapodástra jutunk, majd holnap délután háromoldalú tárgyalást tartunk, ma este a koordinátorokkal, holnap délelőtt pedig Reimer Bőge előadóval, és eszmét cserélünk arról, hogy hogyan is alakuljon majd a tárgyalási mandátuma a kobu részéről. Ha senkinek nincs megjegyzése, akkor a kettes pontot is megtárgyaltuk. A dossziékban az október 11-i jegyzőkönyv, ülésjegyzőkönyvének nyelvét megtalálják. A Kobu News-ban minden benne van, ami a közleményeimet illeti, úgyhogy ezzel már nem foglalkoznék a négyes pont. 2012. évi költségvetésről folytatott egyeztetés eredménye. Először is köszönetet szeretnék mondani a kollégáinknak. Kollégáinknak a költségvetési ö, csoportból, a munk, ö, szakbizottságból, valamint a frakciókból, akik igen aktívak voltak, lelkesen, hatékonyan dolgoztak a költségvetési folyamat során, különösen a leghosszabb nap alatt, amely csütörtökön kezdődött 10 órakor, és amely javítja magát az elnök, pénteken 10 órakor kezdődött, és a napnak vége csak szombaton reggel lett mégpedig 3 óra 15-kor hajnalban. Ekkor született formális megállapodás az egyeztetés során, aztán pedig sajtótájékoztatót tartottunk több száz sajtóképviselő előtt három óra körül. Nagyon köszönöm a kiváló, rendkívüli munkát. Izabel és tapsol. Igen, hát persze Köszönjük szépen a munkatársaknak, hogy Izabel is megtapsolja őket. Köszönjük az, az ott dolgozó tolmácsoknak is a munkájukat. A két jelentéstevőnknek is gratulálok, azonnal meg is adom nekik a szót. Először is Francesca Balzanié a szó. Tessék, Francesca, tiéd a szó. Grazie, Presidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kezdetektől fogva tudtuk, hogy az egyeztetés során komoly nyomás kerül, nyomás alá kerülnek majd a kifizetések. Minden egyes ülés alatt az elmúlt hónapok során a lengyel soros elnökség és Dominik úr ülései alatt is folyamatosan a kifizetésekről szólt a fáma. Kezdetektől fogva a tanács utalt a kifizetésekre, igen, szigorú szavakkal élve. átlátható, teljes módon, mértékben átlátható módon magyarázták meg nekünk azt, hogy a megfelelő elégséges többséget a tanácsban nem sikerül megtalálni a kifizetések témájában. Mi tudtuk, ezt tudatában voltunk mindennek már a kezdetektől. Tudtuk azt is, hogy a kifizetések volt az az egyetlen fegyver, amely a fegyvertárunkban rendelkezésünkre állt. Miért? Azért, mert a parlament az egyeztetés során más eszközzel nem bír, hogy nyomást gyakoroljon a tanácsra csak a kifizetések fegyvere volt az, amelyel a prioritásainkat kifejezésre juthathattuk. Így is történt. Megpróbáltunk tárgyal- tárgyalni arról, hogy a mi prioritásainkat hogyan finanszírozzuk. Teljes mértékben finanszírozásra kerültek az Európai Parlament prioritásai. amely az, ami az 1A fejezetet illeti, mindent elértünk a hetedik keretprogram finanszírozására, lifelong learning, élethosszígtartó tanulás és további projektek finanszírozására is. El, sikerült kieszközölnünk a, a bevándorlási ö, csomag finanszírozását is ugyan visszafogottabb módon, mint ahogy szerettük volna, de kivívtuk ezt is, és teljes mértékben megkaptuk a, a négyes fejezet finanszírozását, és ne felejtsük el, hogy először az volt a benyomásunk, hogy soha nem tudunk majd kielégítő eredményt a négyes fejezet finanszírozásával kapcsolatban elérni. 200 millió eurót kaptunk a rugalmassági eszköz finanszírozására is. Ez kielégítő eredmény, ezért mondom azt, hogy a finanszírozás szintjén elértük, amit akartunk. A probléma a fenntarthatóságával van a költségvetésnek a jövőben. Amint a tanács még mindig, és továbbra is ellene van annak, hogy a kifizetéseket megkapjuk. Ez igen veszélyes hozzáállás. Azért, mert az egyeztetés a pótköltségvetést a 2011-es kifizetések terén is érintette, és a tanács elvetette a parlament javaslatát. A a, a, a hatos költségvetése az ugyanúgy történt, mint az ITER finanszírozásánál, és azt akartuk elkerülni, hogy úgy járjunk, mint a múltban. Tehát, hogy a politikai tárgyalások azzal a kockázattal járjanak, hogy kedvezőtlen eredményt érünk csak el. Az egyeztetés a legrosszabb idő arra, és hely arra, hogy politikai tárgyalásokat nyissunk. 21, év, 21 napig tart az egyeztető folyamat, és a végén ugye mindig felgyorsulnak az események a 21 nap vége felé. És hát a legvégén a költségvetés egyeztetést le kell zárnunk, tehát politikai témákat nem vethetünk fel, akár az itt erről, akár a kifizetésekről beszéljünk. A kifizetések problémája tehát továbbra is létező probléma, arról van szó, hogy a jövőben hogyan hajtjuk végre a költségvetést. Világos számunkra, hogy ahogyan az iterrel kapcsolatban is eljárt, eljártunk, úgy megértsük azt, hogy az egyeztetés sem nem helye, sem nem ideje annak, hogy utaljunk olyan kényes kérdésekre, mint a ö, politikai kérdések. A Lisszaboni szerződés kimondja azt, hogy ö, egyenlő esélyekkel tárgyalunk, de hát minden ö, viszonylagos, és hát ha elvetjük a költségvetést, azt nagyon nehezen lehet megmagyaráznunk. Úgyhogy csak a saját források keretei között tudunk kiegyensúlyozottabb kerettel rendelkezni majd. Most mindenek előtt a tagállamok finanszírozzák a költségvetést, így a kifizetések kérdése továbbra is egy olyan kérdés, amelyet még kiegyensúlyozottan az egyeztetés fórumán nem tudtunk és nem tudunk rendezni. A költségvetés jövője még mindig aggályos, és ezen aggályokat csak úgy lehet feloldani, hogyha a költségvetést megreformáljuk új egyensúlyhelyzeteket, elemeket találva. Saját forrásokra kell tehát koncentrálnunk. De mivel sikerült teljes mértékű finanszírozást elérnünk a prioritásaink számára, így lehetőségünk van arra is, hogy 200 millió euró per éves büdzsével rendelkezünk. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, Francesca. Gratulálok a munkája minőségéhez. Igen, nehéz egy olyan küldöttnek, általános előadónak, témafelelősnek lenni, aki most első mandátumát tölti be a parlamentben, igen sikeres volt. Azonnal megadom Szidónia a második előadónk engedélyével Szidóniának, hiszen a hatos pótköltségvetés előadójának mindjárt el kell mennie, ezért most Cidóniája a szó, és meghallgatom őt, hogy hogy érzi a hatós pótköltségvetés, mi a véleménye arról. Bizonyos prioritásainkat figyelembe vették, jövő évi prioritásainkat. Mi a véleménye Cidóniának? Köszönöm, elnök úr, köszönöm a megértést. Mennem kell, mert egy konferencián kell felszólalnom, az újszülöttek egészségéről van szó. Egész röviden, ami a hatos pótköltségvetést illeti, nagy kihívásnak találtam, hogy erről tárgyalásokat folytassunk. Azért, mert mindannyian tudjuk most, hogy egyre nagyobb hiány van a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. És egyetértek jó megbeszéléseket tartottam Top kollégával, vissza kell még térni erre a megbeszélésre, és be kell vonni az Európai Bizottságot is. Annyira bonyolult ez a kérdés, nem tudjuk megoldani, amikor a 2012-es egyeztetéssel vagyunk elfoglalva, fáradtak vagyunk. De a nehéz tárgyalások során azonosítottunk néhány problémát, a kifizetésekkel kapcsolatos jelentéstétel, a bizalomerősítés az összes intézmény között a valós költségekről és arról, hogy mennyire képesek a kedvezményezettek a tervek megvalósítására. Még messzi vagyunk attól, hogy befejeztük volna a tárgyalásokat, még mindig ott van a kihívás, hogyan oldjuk meg a növekvő különbséget a hiányzó kifizetési kapacitásokkal kapcsolatosan. A 200 millió alakult ki végül is számunkra az egyeztetés után, és a kifizetési nyilatkozatokat a tanács komolyan veszi. Viszont azt is láttuk, hogy még mindig vannak szükségletek, és mindannyiunknak együtt kell dolgozni azon, hogy ezt megoldjuk. Feltételezem, hogy a bizottság, mint előadó, így értelmeztem, aktualizálást fog velünk közölni, vagyis aktualizást fog végrehajtani, és ami a teljesítést illeti, a nyilatkozat még mindig érvényes, és még mindig van eh, időnk arra, hogy ezt a problémát kezeljük. Szerintem struktúrát alapon kell dolgoznunk. A múlt évben tapasztaltunk egy problémát, amely most halmozódik ebben az évben, tovább halmozódik. Azután ott van a hetes pont, a hetes potköltségvetés 2011-re. Szerintem ez az utolsó számomra, és akkor befejezem ezzel kapcsolatosan az előadói munkámat. Ez a szolidaritási alappal kapcsolatos Spanyolország, Olaszország, ahol természeti katasztrófa volt. Sokat vitatkoztunk a házban arról, hogy hogyan tudnánk minél gyorsabban pénzt felszabadítani a szolidaritási alapból, jeleznénk az állampolgároknak, hogy a szolidaritás működik az EU szintjén, és ezt gyorsan meg tudjuk tenni. A folyamatot fel kell gyorsítani, amennyire lehet, és a pontköltségvetés most kaptam meg tegnapi dátummal, 38 millió van benne, és szerintem ez az egyeztetésen tal van arányban. A bizottság javaslata az, hogy a kifizetéseket újra teljesítsük a 2011-es vidékfejlesztési alap kapcsolatosan, és ezt és ezen kívül utaltak az intézményközi megállapodásra. Most felgyorsítjuk. Elküld, holnap elküldöm a módosított költségvetés tervezetet, ha lehet ma, de holnap legkésőbb, és ezt a Költségvetési Bizottságban december 5-én tudnánk elfogadni. Ez azt jelenti, hogy az egész dossziét a Strasburgi plenárison lezárhatnánk. Szerintem ilyen gyorsan ez még soha nem ment, és remélem, hogy együttműködünk. Itt most leállok, mert mennem kell. Nincs, tehát most több mondani valóm, és szívesen meghallgatom önöket. Köszönöm Szidóni ezt a kitűnő beszámolót, és José Manuel Fernándesnek adom át a szót a második előadónknak. Köszönöm. A parlament interpretálását, olvasatát a tanács elfogadta teljes mértékben, és együtt működtünk az egyeztetés során. Szó volt a kettes költségvetés módosításról, Horvátországról van itt szó, és a bizottság javaslatot tett arra vonatkozóan is, hogy emeljük 10 eh, millió euróra ezt a pénzt. Köszönöm az összes eh, árnyékjelentéstevőnek, politikai frakciónak, azoknak, akik lehetővé tették azt, hogy eh, a parlament javaslatát teljes egészében el lehessen fogadni. Itt szigorítási intézkedésekről is van szó, hiszen elég pénz kell ahhoz, hogy a, az intézmények zöggenőmentes működése megvalósuljon. Örülök az eredménynek, és az összes javaslatot a tanács figyelembe vette. Köszönöm. Köszönöm, kedves kollégám, és ahogy ön mondta, az ön esetében ez a tárgyalás diaddal, mert a, parlamenttel, a parlament számadatait a többi intézménye kapcsolatosan a tanács teljes mértékben elfogadta. Anni Jensen kért szót a liberálisok és demokraták frakciója nevében. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Francescának és Fernándeznek köszönetet mondani a jó munkáért. Szerintem jó eredményt értünk el, ami minket illet, és szerintem, elnök úr, az ön konklúziói, amelyeket a tárgyalások után vont le, ezek a tanács és a mi megelégedésünkre szolgáltak, de a költségvetési biztosnak talán nem annyira szolgált megelégedésére. a tárgyalásokat körülvévő dolgok, a hatos pótvöltségvetéssel kapcsolatos dolgok, mindaz, ami azt kísérte, azt nem volt valami kellemes követni. A parlament részéről volt egy kérdés. Bízhatunk-e a tanácsban, akkor, amikor azt mondják, hogy ha több pénzre van szükség, akkor az meg is lesz? Most úgy tűnik, hogy ha kis, egy kisebb pénz összegre szükségen, akkor azt fogják mondani, hogy nem hiszünk a számukba, és nem bízunk a bizottságban. Hát ez elég szerencsétlen helyzet. Sajnos a bizottság úgy döntött, hogy bizonyos szükségleteket csökkent, úgyhogy mi már nem is tehetünk semmit, de el kell mondjam, hogy tegnap reggel először fordult elő vele, miután az irodámba beléptem, a költségvetési tárgyalások után kaptam egy e-mailt egy kutató cégtől az országomból, amely együtt végez kutatást más európai cégekkel, azt mondták, azt írták, hogy mi történik, nem kapjuk meg a pénzünket. Mindig nehéz volt az EU-tól pénzt kapni, ehhez kellett egy megfelelő bankszámla, de most még rosszabb a helyzet. Hát meg kellett írnom nekik, hogy igen, ez így van. Több pénzügyminiszter van, ne kellene írni, és elmondani nekik, hogy mit is csinálnak, mert a bizottság is szólt erről, és nem akarjuk, hogy ez, ez a helyzet álljon elő. Salvador beszélt arról, hogy a kötelezettségvállalása parlamentet érinti, a kifizetés a tanács. De szerintem most olyan stádiumba érkeztünk, amikor a kifeje, kifizetések minket is érintenek, érdekelnek, mert hogyha nem tudunk bízni a tanácsban, és nem adja meg a tanács a szükséges pénzt, akkor eh, nagyon nagy károkat okozunk a rendszerünknek. Mindezt előre bocsátva elmondom, hogy az én frakcióm is nagyon örül az eredményeknek, amelyeket végül is elértünk. Szerettük volna, hogyha egy kicsit több pénz jutott volna az ügynökségeknek a pénzügyi ágazatban, de tudom, hogy erre vissza fogunk térni, mert lesz egy új joganyag, új feladatok lesznek számukra, és a, a az év során erre még visszatérhetünk, ha lesznek, lesz erre szükség, de az oktatáskutatás prioritásai, a külügyi kutatások, ezek számunkra nagyon fontosak, és sikerült ezeket elérni, úgyhogy köszönöm Francesca Balcáninak, hogy ezt elértük. Köszönöm, köszönöm ezt a konstruktív hozzáállást a tárgyalások során. Giovanni Lavia. Köszönöm szépen az előadónak ezt a kiváló munkát, amelyet elvégzett, és amely lehetővé teszi számunkra, hogy pozitív eredményeket mutassunk föl mi is, mert minden prioritás a parlamentnek végül is, majdnem minden prioritás átment, elfogadásra került az egyeztetés során. Szidónia a kiigazító mm, költségvetés csak kapcsolatban elmondott, ugye a hatos költségvetés módosítással kapcsolatban, az azonban egy kicsit keserű szájízt hagy hátra maga után, és újra kell gondolnunk az egészet, mert érthető a válságos időszakban a takarékosság, de ennek a fajta takarékosságnak az Európai Unió cselekvő képességére, főleg a bizottság cselekvő képességére is hatása lesz, mégpedig negatív. És pont akkor, amikor ugye a programok beindultak és teljes gőzerővel folynak. És a projektek vitelére ugye, szerződések vonatkoznak, ugyanakkor a kifizetéseket lehet, hogy le kell állítani és ez a jövőben még romolhat ez a jelenleg is már rossz helyzet. Itt van az ITER projekt, amelynek a költségvetése jövőre nézvést, ugyanakkor meg egyre több pénzt kap. Egyre több az átcsoportosítás. Azok a projektek, amelyeket mindig is támogattunk, a kutatás, a versenyképességet segítő projektek, olyanok, amelyeknek még válságos idők során sem szabad a költségvetését csökkenteni, sőt, pont ezeket kell megerősíteni. Ezért a parlament az új költségvetési eljárás során a Lisszaboni szerződés értelmében nekünk mindig le kell majd nyelni azt, amit a tagállamok kifizetésként kijelölnek, vagy pedig egy teljesen új stratégiát kell nekünk is alkotnunk és több súlyt adni szavunknak valamilyen eszközzel. A pénzek végső soron valóban a tagállamokból jönnek, tehát valahogy meg kéne kerülni ezt a dilemmát. Már a második év során, Lisszabon óta mindig el kell fogadnunk azt, amit a tagállamok diktálnak nekünk. Így nem lesz Európából énekes halott nem tudjuk céljainkat teljesíteni. Alexander Álváró következik. Köszönöm szépen. Németül fogok beszélni. Nem hiszem, hogy a sok pozitívum után, amiről beszálltak a kollégák, lenne értelme még folytatni a sort. Elnök úrnak igaza van. A parlament végül is elérte, amit akart, annak a lényegét, de azért szabad szerintem a múlt pénteket más szempontból is értelmezni, és önkritikát is gyakorolnunk. Mert először történt meg az, hogy az egyeztető eljárás Schwab úr ugye ezt Smeklének hívná a saját tájszólásában, szóval, hogy ez nem fog ez működni, ahogy ez most zajlott, hogy mindig minden számot kétségbe vannak. Ha mindenki így el hozzá a jövőben, akkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán mi itt a parlament szerepe, illetve miért kellene. tehát van egy ilyen ördögi kör, amelybe ha egyszer bekerülünk, a bizalmatlanság ördögi köre, ha az intézmények ebbe belekerülnek, akkor abból nincsen kiút, csak vagdossuk egymás fejéhez a számokat. Tehát ez eh, nem egy okos megközelítés, és nem egy okos intézményközi együttműködés. Aztán van egy másik gond szerintem, amit meg szeretnék fogalmazni, ami a kifizetési kötelezettségeket illeti. Nem igaz, hogy mindent sikerült megoldani. Hajnali fél háromkor egyszerűen már mindenkiből kifogyott az erő, és nem akart tovább ott ülni. Tehát tulajdonképpen nem lezártuk a problémát, csak felfüggesztettük annak a megoldását, és ez vissza fog ütni, mert egy veszélyes politikai üzenetet tartalmaz, hogyha bármi en helyzetben előfordul a kételj, hogy a, a, az EU nem tudja teljesíteni a kifizetési kötelezettségeit, akkor ez, ez nagyon rossz jel. A tárgyalások során utólag most látható az is, hogy a korábban közösen elfogadott dolgot, ha valaki utólag kétségbe vonja, az megint csak rossz jel kifelé, nem egy kreatív és együttműködő hozzáállás ez. És ha valamit egy intézmény kimond, mondjuk itt a tanács, akkor abban lehessen bízni máskor. És ezt a tanács jelenlétében is elmondom, mert egy szombat hajnal fél háromkor ö, nyilván ö, nem jut az ember ö, tovább. Utána fél, fél tízkor ültünk össze, és 17 órán át tárgyaltunk folyamatosan. Én először voltam ilyen ülésen életemben, ezért is meglepett ez a folyamat, és lehet, hogy ez az én szubjektív benyomásom, mert hogy új fiú vagyok, de azért ez egyszerűen nem eljárás, ahogy itt egymással bántak az intézmények, az emberek, hogy, hogy órákon át ott várni kell, míg a tanács terméből felszáll a fehér füst, és hogy mennyi pénzt kapunk, ez, ez nem eljárás így, ez megalázó volt. A Strasbourgból külön ezért ide utazott kollégák, akik pénteken este érkeztek, és rászánták az időt arra, hogy elutaznak ide, elvárhatták volna jogosan, hogy a tanácsnak van előzetes álláspontja, és nem ott kezdi el kidolgozni az álláspontját, amikor az összes tárgyaló fél itt ül éjjel. Tehát ezt furcsának találtam, lehet, hogy mondom, ez az én tapasztalatlanságomból adódik, és máskor is így szokott lenni, de, de szerintem ez nem előre mutató, és ezen változtatni kellene. Remélem, hogy először és egyben utoljára éltem meg ezt, hogy az egyébként profi előkészítő munkát a tanácsi tehetetlenség ennyiben lassította ilyen módon. Köszönöm, kedves kollégám! Sajnos nekem már magas korom, nagy korom és nagy tapasztalatom van. Amikor a közigazgatásban kezdtem meg a politika előtt, akkor a pénzügyminisztériumban agrárkérdésekkel foglalkoztam, és annó évente a garantált árak, gazda árakról három napon és három éjszakán keresztül minden évben tárgyaltunk. Európa így működött akkor, mert a tanácsban a megállapodást meg kellett várni, de azt úgy kellett megvárni, hogy a mellette lévő teremben legyünk, mert ha nem voltunk jelen, akkor a tárgyalásokra nem volt kihatásunk, és akkor végérvényes tények elé állítottak minket. Így van ez a több éves kerettel is terve. Ha viszont ilyen maratoni jellegű, hosszú lélegzetű tárgyalásokra kell számítanunk, akkor bizony a kifizetések bénulhatnak meg, és ez valóban egy komoly aggály. Göránfen. Köszönöm, elnök úr. A, ahol különböztünk egymástól a hozzú tárgyalások során, az nem a parlament és a tanács különbségei voltak, hanem a tanácson belüli különbségek tartották fel a tárgyalásokat. Tehát a tárgyalások 90% ban az idő 90%-ában a tanács belső egyeztetésére fordítódott. A parlament egységes volt, a bizottság is egységes volt, a tanács nem volt képes önmagával megegyezni, vagy hát ugye a tagállamok egymással. És a blokkoló kisebbségeket kellett feloldani, a nettó befizetők ellenkezéseit, akiknek egyébként végül is sok mindent sikerült átvinniük. Tehát egy kisebbség hátráltatta a többséget intézményi értelemben is. Ezért érdemes megjegyezni, hogy ez a kisebbség azonban jól felkészült, az ő kis stratégiájuk nagyon koherens volt, leveleket írtak, lobbiztak, minden képviseleten megjelentek, ott voltak miniszteri szinten, a holland, a francia EU miniszter, a költségvetési miniszter mind-mind ott volt. Tehát ezek a kicsik, a blokkolók nagyon komolyan vették a tárgyalást, míg a többiek csak sodródtak az árral, vagy mással foglalkoztak, mint a görög válság, és alacsony szinten képviseltették magukat. És ezért volt nehéz tovább lépni. Nagyon aggaszt, hogy a tanácson belüli konfliktus mellett ö, tovább erősödött a német-francia tengely, akik mindig is összefogtak, de most különösen egy dolog érdekli őket, csak a kifizetések csökkentése, a saját befizetésük csökkentése az EU költségvetésben, semmi nem érdekli őket. A 2020-as stratégiára magasról tesznek a strukturális alapokra, a fejlesztési célokra, mind-mindnek számukra lényegtelen, egyetlen dolog érdekli őket, hogy hogyan lehetne csökkenteni a hozzájárulásukat. Ezzel el kell gondolkodni, hogy ezzel a jövőben hogyan fogunk megbirkózni. Politikai értelemben pedig leszeretném szögezni, hogy ösztönöznünk kellene azokat a tagállamokat, amelyek nem csatlakoznak a, a holland-skandináv érveléshez, hogy erősebben képviseljük az ő ellenkező véleményüket, mert egyébként ott tartunk hamarosan, hogy a strukturális alapokat is meg kell majd szüntetni, a trend legalábbis ez, tehát a többi, többséget képviselő, de gyengébb képviselő országoknak meg kéne egyezniük egy erős stratégiában. Még valami. Meg szeretném köszönni az előadónak, és különösen Franceskának azt, hogy a bizottsággal ilyen intenzíven tartotta a kapcsolatot, és kiváló első osztályú munkát végzett. De volt mégis egy bökkenő, amivel nem tudtunk megbirkózni, egyikünk sem. Az a helyzet, amikor a tanács elkezdte megkérdőjelezni a végrehajtási számok, a bizottságtól kapott végrehajtási számok validitását. Ha nem hihetjük el azt, amit a bizottság a tárgyalás alapjául be terjeszt, akkor nagyon bizonytalan alapokon áll a tárgyalás. Tehát először fordult ez elő, hogy az utolsó egyeztetési körben elkezdi a tanács megkérdőjelezni azokat az alapadatokat, ami, amelyek alapján az egész folyamat zajlott, és elkezdenek arra hivatkozni, hogy más számaik vannak, de ezeket aztán soha nem mutatják meg be. Tehát ez egyfajta taktikázás, és jó lenne, hogyha a bizottság is kikérni magának, hogy vele is így bánnak. Tehát van itt egy politikai, és van egy gyakorlati probléma, ezzel foglalkozni kéne, akár egy saját kezdeményezésű jelentésben, vagy meghallgatást lehetne erről, vagy szemináriumot tartani, vagy valami munkaanyagot, de ezt le kell reagálni, mert ez már szemtelenség, ahogy a tanács viselkedik, és aztán majd egy gyakorlati kérdésből is politikai kérdés lesz előbb-utóbb, hogyha ezt így csinálják, ilyen módszerrel a bizottságnak most pro fontos programokat kéne leállítani azért, mert a tanács kétségbe vonja évekkel később az alapadatokat, amelyeket tulajdonképpen ő maga szolgáltatott. Tehát ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mert akkor minden évben elő fog jönni ugyanez a gond, meglátják a kollégák. És a több éves pénzügyi keret tárgyalásokon ugyanez érvényes. Je souscris à 100% ce que vous venez de dire. Monsieur száz százalékig egyetértek azzal, amit elmondott Ártong úr. Eh, eh, Kedves elnök úr, ugye, ami a szocialista kollégám által elmondottakat illeti, ezzel egyetértek, és nagyon örülök annak, hogy igazából mindaz, amit hallottunk, azt hallottuk, és hogy most végre az ügynökségek kevesebb pénzt kapnak, de még mindig felháborít az, hogy nagyon sok pénzt, túl sok pénzt használunk föl mondjuk a palesztinok vagy a Latin Amerika támogatására. Szerintem túl sok pénzt kap még a, a, a török, ciprusi török oldal, csak a török fél kapja a pénzt, pedig az EU egy adott tagállamának területét foglalja el. Salvador Garriga úr. Függetlenül attól, hogy milyen kiváló munkát végeztek mindhárman, Francesca, José Manuel és Sidónia is. Az érdemi kérdés, és erre már utaltak mások is, Az az, hogy a Lisszaboni szerződésből kiindulva a költségvetés gyártói hogyan járhatnak el. Bizony ez igen frusztráló és nem igazán kielégítő. Ha az egyik olvasatot megszüntetjük, akkor egyszerre nyitunk meg a csatában minden frontot. Egyeztetünk, nincs politikai egyeztetés, és csak és kizárólag arra koncentrálunk, hogy jobban vagy rosszabbul bizonyos összegeket, kifizetési összegeket megtárgyaljunk, kifacsarjunk a másikból, és mentsük, ami menthető. Olyan időtek élünk, amikor Görán, Szolán vagy én magam is vagyis hát, hogy annó a mindkét olvasatnál részt vettünk, és az azon időkben az eredmény is kielégítőbb volt. A tanács kifizetései, kötelezettségvállalásai megvoltak. Ez az idő most már véget ért. Valamit tennünk kell a mi szintünkön a következő hónapokban, hogy októberben, novemberben, egy év múlva 2012-ben ne ugyanebben a cipőben járjunk, mint most. Ahogy Lewandowski biztos is mondta, nehogy még rosszabb legyen a helyzet egy év múlva, mint most. Mert a ö, posiblemente peor o por lo menos igual que la de ahora, está claro que, que vamos a tener un problema muy serio para, para cumplir con los pagos de ez egy olyan helyzet lesz, nem szabad, hogy rosszabb legyen a helyzet, mint volt. Mert lehet, hogy esetleg meg a pótköltségvetés helyzete rosszabb lesz, a BRS er helyzete, mint volt. Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy a kifizetések 550 milliós összege az egy alap legyen, egy olyan pillér, amelyre az elkövetkező két hónapban a, parl- a, a különböző európai programokat építeni lehet. Ez a minimum követelmény. Ugye azt mondtuk, hogy 250 millió az elég, mondtuk ezt hajnalban fél háromkor az egyeztetés végén. Most a bizottság 200 millióval ö, megelégszik? Túl tudja élni ezt a két hónapot? Én várnám a magyarázatot a bizottság részéről, sokkal jobban érteném a tárgyalások értelmét, hogy miért tárgyaltunk mi hajnalok hajnaláig. Isabel Durand. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék meleg köszönetet mondani az előadónknak az elvégzett munkáért mindazért, amit az elmúlt hónapokban és napokban tett. Szeretném kiemelni, milyen kitűnő volt az együttműködés a parlamenti csapatban, még akkor is, hogyha esetleg más-más konklúziókat vonunk le, de az együttműködés nagyon jó volt, értékes, és a tanácsal szemben az erőviszonyokat jól alakítottuk. Görön Ferme elemzését osztom a tanács attitűdjét illetően, és azt, hogy hogyan szervezték a dolgokat, milyen módszereket alkalmaztak, és mennyi ideig tartottak a tárgyalások. Ez nem volt túlzó, gondolva a régi időszakokra és a saját országomra is. Mindig nagyon sok időbe kerül, hogy megegyezünk a költségvetésben. Vannak itt jó hírek is, és ami a a kifizetések és a kötelezettségek közötti határt illeti, ez mindannyiunkat aggaszt vagy izgat a több éves keret miatt is. Felteszem a kérdést, hogy lehetne olyan munkamódszert kidolgozni az év közepére, vagy 2013 elejére, hogy a számokat már kidolgozzuk, és úgy érzem, hogy a biztos, az európai biztos kicsit tehetetlen volt, mert nem rendelkezett számadatokkal, és ez itt egy kettősség volt a lengyel elnökséggel, kettős feladatuk volt, nem nagyon értem pontosan, hogy ez hogy zajlik. A lényeg az, hogy a holnapi trialógus talán azt fogja eredményezni, hogy a prioritásaink vagy általában a prioritások, amelyeket elértnek, megszerzetnek tartunk, gyengülnek. Az egy A fejezetbe például látok gyengülést, és ez kár, valamint a hetedik kutatási keretprogram esetén is gyengülést látok. Ezzel be is fejezem, szerintem az az éjszaka többségünket meggyőzött arról, hogy a saját források sokkal inkább szükségesek, mint valaha, és a következő szakaszokban ezt a vonalat kell követnünk. Köszönöm, Izabel. Jogosan vetette fel az ITER kérdését. Ahogy az előbb jeleztem, a koordinátorok körében majd beszélünk erről. Biztos, hogy az ön frakciója itt képviseli magát, és Reiner Böge holnap fog bennünket erről felvilágosítani. Inge Gressel az utolsó feliratkozott hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, ha ismétlek valakit. A Lisszaboni szerződés után ugye a második egyeztetésen vagyunk túl, és most eszembe jutott, hogy esetleg a Lisszaboni szerződés lehet, hogy inkább veszteség a mi szempontunkból, és nem nyereség, mert volt erről már Giken, a szocialista frakció tagja által egy meghallgatás erről, és attól tartok, hogy a Lisszaboni szerződő számunkra kompetencia vesztése járt ebben a bizottságban, és ezért most el kéne gondolkodni azunk, azon, hogy, hogy hogyan lehetne ezt javítani. Szerintem az első olvasat során Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy semmilyen tartalékot nem tudunk most már elfogadtatni, korábban pedig nagyon fontos eszköz volt a kezünkben a tartalék, ezzel tudtunk nyomást gyakorolni, és ezt kicsavarták a kezünkből. A mentesítés megtagadás előtt mindig a tartalékokkal lehetett politikai nyomást gyakorolni, és most ez egyre jobban gyengül, ez a fegyver a kezünkben. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehetne itt magunk között kitalálni valamit, az eddigi tapasztalatok, a két év tapasztalat alapján annak érdekében, hogy a politikai nyomásgyakorlás területén jobbak legyünk. Inge? Köszönöm, Inge. Az előadók el fogják mondani, hogy az összes tartalékunkat meg tudtuk tartani, hát többet is lehetett volna tartalékba tenni, de amit a parlament megszavazott, azt megtartottuk. Szeretném ezt megmagyarázni, mert soha nem a költségvetési sorokat, illetően dolgozom csak a tartalék területén, és látom, hogy a plenárison nem lehet több tartalékot elérni, mert a kollégák, a különböző frakciók már nem vesznek ebben részben, már nem látják azt, hogy ez számunkra eszköz. Köszönöm ezt a pontosítást, úgyhogy ez egy belső probléma a parlamenten belül, meg kell, hogy szervezzük magunkat. Remek, a főigazgató megtisztelt bennünket jelenlétével, Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eljött, és a bizottság erőfeszítéseit, és üdvözlöm a nehéz tárgyalásokban, megadom neki a szót, főigazgató úr válaszoljon, reagáljon a kollégák kérdéseire. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék kommentárokat fűzni néhány itt elhangzott kijelentéshez, néhány kérdésre választ adni, de először is elmondanám, mindannyian örülünk annak, hogy 2012-re van költségvetésünk. Ahogy ön mondta többször is, a jelenlegi körülmények között ez igen erős jel volt. Fontos volt ezt a jelzést elküldeni azért, hogy mutassuk, hogy a az intézmények még ilyen körülmények között is tudnak együtt dolgozni. Köszönöm Bázani asszonynak, akivel igen konstruktív módon tudtunk együtt dolgozni, valamint köszönöm a lengyel elnökségnek, nagyon sokat segítettek nekünk azon a napon. Ahogy a biztosom már jelezte, ez a költségvetés, a szigorítások költségvetése politikailag. Azt kell mondjam, hogy ez fontos üzenet, amely azt mutatja, hogy mindenütt tudatában vagyunk a dolgok realitásának. Ugyanakkor ez olyan költségvetés, amely gondot okoz nekünk, amiatt, hogy itt különbségek vannak a kifizetések és a kötelezettségvállalások között. Mit értünk meg a hatos költségvetés módosítás esetében? Szerintem ez csupán annyi, hogy egy problémának a kezdete most jobban kirajzolódott, és ezzel 2012 elején fogunk találkozni. A bizottság nem 550 milliós kiegészítő költségvetést javasolt, amiatt, mert ez neki örömmű szolgált, nem, ez egy premier, és Először azt állapítottuk meg, hogy 1 milliárd 100 finanszírozásra van szükség, a plusz finanszírozásra. Majd a feltételezések, hipotézisek vizsgálatakor rájöttünk, hogy a mi felelősségünk, figyelembe véve a kiadások alakulását, hogy ezt a költségvetés módosítást beterjesszük, és tudtuk, hogy ez bizonyos negatív reagálást fog néhány tagállam részéről kiváltani, ez a, zárcsoportosítás. Egyébként ez meg is történt, és különböző kérdéseket tettek fel különböző oldalakról. Néhány számadatot és eljárást ismertetnék. Ami a számadatokat illeti, a biztosnak alkalma volt arra, hogy ezt jelezze, Először is a 200 milliós számadat, amelyet a kompromisszum fázisban fogadtunk el. Ez nem olyan szám, amely megfelelne, nem olyan összeg, amely megfelelne a bizottságnak. A biztosom nagyon világosan szólt erről, amikor a tanácsülés zajlott. Fentartjuk továbbra is, hogy a minimális szám 250 millió. A, ezt el fogom mondani, hogy miért gondolom így. Ma 8 milliárd eurónál tartunk a múlt évvel szemben, ennyivel szaladtunk előre, egy kicsit több, mint 8 milliárd euró. A 2011-es költségvetés 3,8 milliárddal növekedett 2010-hez a kifizetési előirányzatok szempontjából, és tavasszal két milliárdot kértek még plusz a tagállamok, tehát 2 milliárd és 3,8 milliárd, akkor 5 milliárdnál tartunk, vagyis ez azt jelenti, hogy 2 milliárdos deficit van. Ez volt a múlt évi helyzet, 2010-es helyzet. Ezek a mai számadatok. Második dolog, még mindig a számokat és az eljárást illetően rendelkezésre bocsátunk a tagállamok számára és a parlament számára minden héten, minden héten az összes számadatot, ami a kifizetések alakulásával kapcsolatos. Ezek a számadatok mindenki rendelkezésére állnak, és ezeket a legnagyobb átláthatóság jegyében adjuk át. Nem hiszem, hogy pénteken lettek volna olyan hangok, de azért el tudom képzelni, hogy melyek voltak azok, amelyek mégiscsak megkérdőjelezték a bizottság számadatait. A bizottság számadatait soha nem kérdőjelezték meg visszamenőlegesen, hiszen a bizottság miért is szórakozna azzal, hogy meghamisítja a számokat. Ez nem lenne komoly dolog, ilyen hipotézisekkel előállni. Szerintem itt más érdekek voltak, forogtak kockán. A pénteki ülésen. Szerettem volna mindezt pontosítani, a bizottság az összes szükséges számadatot rendelkezésre bocsátja. Teljes mértékben nyitottak vagyunk az előtt, hogy amikor eljön az ideje, az év elején, minél hamarabb, hivatalosabb véleménycserét folytassunk arról, hogy a kifizetések hogyan alakulnak. A nyár előtt, vagy azonnal nyár után, akkor látjuk pontosan, hogy mely profilok körvonalazódnak az év vége felé haladva. Szerettem volna pontosítani ezeket az elemeket, ami pedig az év végét illeti, most mi fog történni? Fölmerült ez a kérdés. Természetesen az összes az összes átcsoportosítást elvégezzük, hogyha erre lesz lehetőség, de most a fine tuning, a finomítás fázisában vagyunk. De nincs kétség afelől, hogy ha nincs több pénzünk, akkor leállítjuk a kifizetéseket. Leállítjuk. Más eszközünk nincs. Ez azt jelenti, hogy ha a helyzet, amelyre számítunk, az valóban bekövetkezik, akkor lesz 2012-re egy átvétel a kifizetések életén, vagy ez azt jelenti, hogy 2012-re a terheket még növeljük, pedig a kötelezettség vállalási előirányzatok csak 1,86%-kal növekedtek a 2011-es referencia ponthoz viszonyítva 200 milliós költségvetés, pótköltségvetést is figyelembe véve. Tehát ez a helyzet ma, főigazgató úr. Notre rapporteur. Köszönöm. A témafelelősünk zárja le ezt a kérdést. Megjegyzéseket magam is hadd fogalmazzak meg. Először is köszönetet szeretnék a soros lengyel elnökségnek mondani. A szerepe ugyanis igen hatékony volt. Egy nagyon fogós helyzetben, ahogy Görán is elmondta, a tárgyalások java a tanácson belül folyt, a lengyel soros elnökség pedig nyitott fülekkel hallgatta az aggájainkat, amelyeket folyamatosan védtünk. Gratulálni, gratulációját Buzek úrnak is szeretném önöknek átadni, ugyanis a tárgyalások elején vezette a a küldöttségünket, azután más hová szólították feladatai, de Buzek elnök úr telefont nekem, telefonált nekem a tárgyalások végén, hogy gratuláljon. Összességében, ahogy a témafelelősünk is elmondta, a parlament elégedetten ö, veheti tudomásul, hogy az, egy, egy, az egyetlen olvasat idején ö, 150 milliós rugalmasságnak hála a négyes kategóriában eh, elértük, amit akartunk. A banán megoldás, magán, a banán, valamint a palesztin kérdést is sikerült körbe járnunk, az egyában pedig 150 milliós rugalmasságot sikerült elérnünk. Az ügynökségeknél sikerült eh, a megszorításokat elkerülnünk, vagy növeltük az összegeket, vagy pedig visszatértünk az Európai Bizottság eredeti költségvetéséhez. A Frontex-el, a bevándorlói ügynökséggel kapcsolatban ezen túlmenően sikerült az agrárkérdésekkel kapcsolatban is elérni a céljainkat, azzal, hogy elismerés, elismerték azt, hogy a ö, zöldség termelők ö, jogorvoslatáit ö, folyósíthassuk, erről még tárgyalások folynak majd, és azt is szabatoljuk, hogy 2012-13-ban sikerül majd a legszegényebbek élelmiszersegélyének programját is továbbvinni. Itt egy tanácsi előzetes megállapodásnak hála sikerül majd a minősített többségnek hála továbbvinni két éven keresztül ezt a fontos programot több országban. Hozzátenném ehhez még azt is, hogy hallottam olyan megjegyzéseket, hogy a parlamentnek persze kedveskedünk azzal, hogy a kötelezettségvállalásokat aláírjuk, de kifizetéseket nem kapnak majd. Ez viszont nem így van. A teljes kötelezettségvállalást, amit akartunk, megkaptuk. Ha pontosak a számításaim, akkor a megállapodás egy 1,86%-os kifizetésnek, valamint 3,54%-os kötelezettségvállalási emelkedésnek felel meg 2011-hez képest 2012-ben. Világos az is, és konszenzus tárgyát képezi az is, mindazok részéről, akik azon frakciókat képviselik, akik támogatják ezt a megállapodást, és azok azokét is, akik eh, nem így éreznek, de az biztos, hogy konszenzus tárgyát képező, hogy most már ilyen helyzetben nem találhatjuk újra magunkat. Második egymást követő évben történik meg ez. A parlament másodszor kénytelen elfogadni a kifizetések eh, összeg, eh, összegével kapcsolatban egy nehezen megszült összeget, kifizetési összeget teljes mértékben a nettó befizető tagállamok jóságától függünk. Vannak olyan tagállamok, amelyek a csőd, az államcsőd szélén állnak, mind nemzeti, mind regionális szinten. Úgyhogy ég a ház, ég a ház teteje. Lehetetlen volt ilyen helyzetben a nagy vével írott válsághoz még egy költségvetési válságot is ö, ö, hozzátenni, tehát politikai válsággal nem állhattunk elő most, de ennek a helyzetnek nem örülünk. Ez volt a rossz közül talán a legkevésbé rossz megoldás. Két politikai következtetést vonhatunk le mindebből, és többen is utaltak már előttem erre. Az első következtetés, és köszönöm, hogy a főigazgató is utalt erre, a kifizetésekkel kapcsolatban. Végre már, eh, ha fájdalmas is, de valóban meg kell oldanunk ezt a kérdést. Lehet, hogy rosszabbal keltünk aznap, de azon az éjszakán egyszerűen a megállapodásnak meg kellett születnie, és az 550 milliót, a pótköltségvetést, ugye tudjuk, hogy 550 milliót kértek először. Aztán a 200 milliós összeg, amelyben sikerült megállapodnunk, valamint az is, hogy a bizottság azt mondja, hogy bizonyos kutatási programoknál a kifizetést október végén lezárjuk, mert már nincs miből kifizetni, aztán pedig holnap a háromoldalú tárgyalások során egy ITER többletköltségvetésről fogunk tárgyalni, amely 300 milliót jelent az 1A fejezetből átcsoportosítással, vagy átsze, át, átvezetéssel. Tehát át kell, hogy gondoljuk a parlamenten belül, a bizottsággal együtt és a Dán elnökséggel együtt azt, hogy jövőre, de ha lehet még nyár előtt, hogyan tudjuk megoldani, hogy ezen munkálatok referencia értékkel bírjanak majd a tárgyalások és a szavazások során, tehát hogy tisztázzuk hogy hogyan éltük fel az előző években, 2011-ben és a kifizetési előirányzatokat, ez a mi dolgunk, ugye itt a Kobuban, aztán pedig, amikor majd már elkezdjük felélni 2012 elején a kifizetési előirányzatokat, nagyon jól tudjuk, hogy minden év végén ugye egyre nagyobb halomban érkeznek a kifizetési kérések, és a kifizetési előirányzatok felélése úgymond az év haladtával egy jelentősebb lesz. Az év elején még eléggé visszafogott ez a fogyasztás, aztán pedig megemelkedik. Nagyon közelről kell megvizsgálnunk mindezt. És hogy költségvetési tételenként, soronként meg kell vizsgálnunk a dolgokat. Mert tudjuk sajnos, hogy válságban élünk, és a sajtóból mm, is tudjuk, hogy a fogyasztás nagyon sok országban igen alacsony, és egyre rosszabb, és visszaesik, mert a, hitelekhez való hozzájutás is olyan, amilyen. Garantálnunk kell, szabatolnunk kell, hogy jövőre a tárgyalások a kifizetési előirányzatokról majd nem egy átfogó megállapodáson alapulnak, mikor azt mondjuk, hogy a referencia az az infláció, vagy plusz, vagy mínusz, vagy növekedési ráta, plusz-mínusz. Nem, nem így fogunk tárgyalni, hanem ezzel ellentétben a valós igényekből indulunk ki, és azokhoz igazítjuk a kifizetéseket és az előirányzatokat is. Amennyiben a tanács még mielőtt a tanács döntene, minden információval rendelkezni kell, megkérdőjelezhetetlen információkkal, és akkor a saját felelősségünket is vállalni tudjuk meg kell tudnunk találni ehhez a módot. Azt gondolom mind a három intézményben a szándék megvan erre, a bizottságban és a parlamentben minden bizonyal. A főigazgató úrnak azt mondanám, hogy amennyiben év végé előtt vagy jövő év elején egyszer csak hirtelen már nem áll rendelkezésünkre kifizetési előirányzat, akkor a kifizetés le kell állítani, de akkor ezt hangosan kell kimondani, világosan kell kimondani, hogy a bizottság esetleg a sajtót összehívja, és azt mondja, hogy egyszerűen nem tudom végrehajtani a költségvetést. Azon kifizetési előirányzatokkal, amelyeket kapok. Mert nagyon súlyos a problémánk a közvélemény felé, a mi közvéleményünk felé. Az, hogy még mindig tanítanunk, ókítanunk kell őket, hogy az európai költségvetés nem egyenlő a nemzeti költségvetésekkel. Csak 6%-át költjük igazgatási költségekre az, e az Európai Unióban a költségvetésnek igenis mi beruházásokra, projektekre költjük a költségvetést. Olyan kiadásokról van szó, amelyeket a tagállamok saját gazdasági tevékenységük során ö, kell, hogy megőrizzenek. De mire? Arra, hogy a versenyképességünk, a növekedés tovább folytatva, folytatódhasson az Európai Unióban. Hát a közvéleménnyel meg kell osztanunk. Amennyiben súlyos kifizetési problémák merülnek föl, az Európai Bizottságnak magas szinten kell mindezt kimondania mi magunk is ugyanígy teszünk majd. Egy másik politikai következtetést is le kell vonnunk, és Isabel Dunan is elmondta már ezt előttem, új forrásokra van szükségünk, amelyeket közvetlenül az európai költségvetésbe allokálunk a tagállamok részéről megállapodást kell találni az új adózás megvalósítására. Hát persze ezt hallottuk, hogy ezt 2012-ben úgymond politikai akaraton túl mi követi, hát az még kérdéses, de jelenleg who pays commands, aki fizet, azé a szó. Ugye? Akinek a zsebében a pénz, az dirigál. Mi a, a, ugyan döntést együttes döntést hozunk a pénzügyi eszközökről, de más hatáskörrel nem rendelkezünk. Ha nincs pénz, akkor mit tehetünk? Három-négy éve még volt költségvetésben pénz, most már nem. Teljes mértékben függünk azoktól, akik az európai költségvetés finanszírozzák. És ezen ö, finanszírozók is ö, drámai helyzetben vannak, tehát akkor mit tehetünk? Ártunk, kér, Ártunk úr kért szót, majd Bázani asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Apró megjegyzésem lenne itt. Összefoglalnám, amit ön mondott. Jó lenne, hogyha azokat a megjegyzéseket is figyelembe venné, akik ellentétesen nyilvánultak meg a fő mainstream vonaltól eltérően. Ez csak egy gyakorlati felvetés a részemről. Köszönöm szépen, hogy az elnöknek is tanácsot adnak, mindig örülök a tanácsoknak. Megpróbálom összefoglalni mindazt, ami a többség véleményének, vagy egy általános konszenzusnak tűnt számomra, ahogyan az eddig szólók kifejtették gondolataikat, még saját gondolataimat, érzelmeimet is megosztom önökkel, de természetesen ez csak engem illet, ez nem az általános vélemény. Úgy gondolom, hogy ilyen módon dolgoztunk eddig is, az előteim is, egyikük kiváló elődöm itt van a teremben, én így próbálom vezetni az üléseinket. Francesca. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Meggyőződésem, hogy a mai vita különösen izgalmas volt és érdekes, mert alapvetően végül is pozitív klíma alakult ki, és az értékelés arra való tekintettel történik most, hogy a jövőben hogy fogunk eljárni. Nekem lenne egy megjegyzésem. A költségvetési terv kidolgozása során, és ez a dokumentumokból is tükröződik, amelyekről már szavaztunk, a parlament mindig azt mondta, hogy a bizottság értékelés kifizetései, számításai megbízhatóak, ami a kifizetési igényeket illeti. Ez a bizalom mindig is megvolt bennünk, aztán mégiscsak feláldozták a számokat más ö, dolgok oltárán, politikák oltárán. Ez elhangzott ma is. Tehát mi a parlamentben eddig mindig megbíztunk a bizottsági számokban, becslésekben, de ha ezt most valaki politizálni akarja ezt a kérdést, akkor ezt lehet, és ez most ugye a takarékosság miatt egyesekben felmerül, hogy akár a bizottsági alapszámításokat is megkérdőjelezzék. Oda kell tehát figyelnünk, hogy a közös nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy mennyi a tényleges kifizetési igény. Ez ne a 2011-es költségvetés, tehát ne ugyanúgy függesszük ezt oda a 2012-es költségvetéshez, mint a 2011-eshez, tehát tekintettel legyünk a kiegyensúlyozottságra, a válságra, és a jövő évi eljárásban pedig jobban felkészüljünk erre az esetőségre, amikor közös nyilatkozat születik, a kifizetési igényről, szükségletről, akkor a megvalósítás, a valódi kifizethetőség is ott legyen. A ICER kapcsán az utolsó egyeztetés megmutatta, hogy ezt a problémát is meg lehet oldani, hogyha az egyeztető eljárás során külön kezeljük ezt a problémát. Akár egy nap alatt is, és nem 21 nap alatt, ha ezeket a kényes témákat külön vesszük. Még egyszer köszönöm a lengyel elnökségnek, amely mindent megtette annak érdekében, hogy eredmény szülessen, és hát született is. A bizottságnak a józanságot, a kiegyensúlyozott ö, fellépést a tárgyalások során, és valamennyi kollégának a lelkesedést, az aktív részvételt az egész dologban. A titkárságnak is külön köszönetet szeretnék mondani, mert nagyon sokat dolgoztak, és egy pillanatra sem vesztettük el ebben a nehéz eljárásban a kontrollt. Merci, Francesca. Köszönöm, Francesca. Ennyit szerettünk volna a 2012-es költségvetésről szólni, és majd a brüsszeli mini plenárison december 1-én szavazunk. A tanács addig egy uh, miniszteri tanácsülés A pontjában uh, fog szavazni. Most az ötös és hatos napi rendi pontra térünk át, mégpedig a 2014 20 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keret tárgyalására. Egy második eszmecsere fordulóra került sor, tárgyalásról még nem beszélhetünk, a trilógussal, Mindez pedig az általános ügyek tanácsának múlt heti ülésének margóján került sorra, és Reimer Böge és Iváló Kalfin témafelelősöket kérnem fel arra, hogy röviden számoljanak be ezen eszmecseréről. Az eszmecsere tárgya a KAP és a regionális politikák voltak. Reimer. Köszönöm, elnök úr. Hozzáfűzném már is, hogy Ivánó és én az agrár és a kohéziós politikát felosztottuk magunk között. A most elkezdett eljárásról talán elmondható, hogy hozzá fog járulni ahhoz, hogy eredményeket érjünk el a konkrét tárgyalások során majd, a több éves pénzügyi keretről. Tehát ezek az előkészítő beszélgetések a parlamenti delegáció és a, a tanácsi elnökség triója között talán új minőséget hoznak be az eljárásba, és a politikai prioritások érvényesítésének egy fórumává válhatnak. A legjobb az lenne persze, hogyha a tanács, a tanácsi elnökség, ha véleménykülönbség van a tanácson belül, oda tenné, hogy a parlamentnek minősített többséggel kell szavazni, mégpedig a tanács egyhangú szavazása előtt, hogy a parlament álláspontja a briefingek során igenis segíthet a tagállami különbségek feloldásában. És bizonyos végső határokat, piros vonalakat előre felvázolhat. Itt még persze nem tartunk, ez csak a reményteljes jövő. Egyelőre aktív vélemény eszmecsere zajlik, ismert tényekről és dolgokról, de azért tovább jutottunk valamennyest mégis a tanácsnál, mert a saját kezdeményezésű jelentésünkkel, jelentéseinkkel a parlamenti szavazást befolyásolni tudtuk, a SURE bizottsággal is közösen, aztán az Agrárbizottság saját kezdeményezésű jelentéseivel, vagy a Regi bizottságéival. Tehát ezek által javítottuk közös álláspontunkat, míg a tanácsi elnökség még ott tart, hogy a tagállamok álláspontjait begyűjti, és az elnökség végén ezekből ír egy összefoglaló anyagot, és továbbítja azt a következő elnökségnek, amely most a Dán. Ha a Dán elnökséget nézzük, ők fontosnak tartják majd a külső fellépéseket, és a külső fellépések szempontjából nagyon fontos lesz a költségvetés, ezért szerintem elmélyíthetjük, erősíthetjük pozícióinkat ennek a tükrében. Ivano és én már beszéltünk arról, hogy a költségvetési eljárásnak vége van, akkor is folytatnunk kell ezt a munkát, hogy milyen eljárásokkal, milyen esetleg köztes saját kezdeményezésű jelentésükkel tudhatjuk a, a bizottságot, a plenárist tájékoztatni és folyamatosan nyomást gyakorolni a tanácsra, illetve a parlament véleményét minél világosabban, az eddigieknél sokkal világosabban, folyamatosan nyilvánosságra hozni. Az agrárpolitikával foglalkoztam, a SURE jelentés alapján, illetve az Agribizottság saját kezdeményezési jelentése alapján, és ezek után az a benyomásom, hogy van itt egy furcsa fejlemény, nem csak nekem tűnik föl ez másoknak is, hogy a bizottsági szolgálatok különböző számokat adnak meg ugyanarról a témáról különböző helyeken. Tehát például a több éves keret kapcsán ö, adnak egy számot, de ugyanakkor a költségvetési büdzsét be akarják fogyasztani, és a jogalkotási eljárásban pedig megint csak más számokkal operálnak. És néha deflátorral, néha deflátor nélkül teszik ezt, tehát ezzel finoman próbálják befolyásolni a véleményt. A környezeti programok kapcsán megint csak egy kicsit másképp járnak el, tehát finom nyomás gyakorlást próbálnak kifejteni ezáltal is. A főigazgatóság azt, mond, azt mondják erre, hogy a főigazgatóságok mindig deflátorral dolgoznak. De akkor nem lehet, hogy más források pedig másképp adják ki az adatokat, meg összekeverjék a, a különböző évek adatait, és egyszer így, egyszer úgy politikai vitákban nem lehet ilyen különböző alapokon álló számokat bevinni, mert ez tudatos félrevezetésnek minősül. Tehát igenis, most ha arról beszélünk, hogy a bizottsági számok mennyire megbízhatóak, akkor nekem ehhez van mondani valóm. Vannak itt is azért ellentmondások, és akkor ez az eljárás végén mi leszünk a Fekete Péter, a rossz fiú, akikre mutogatnak, mert nem ugyanolyan számok vettünk alapul, mint amit ők máskor más fórumokon. Nos, az első ilyen briefing ülés a lengyel elnökség közepette kimutatta, hogy mennyire jelentős még mindig az agrárbüdzsé a teljes büdzsében. Volt alkalmam azonban elmondani, hogy a vidékfejlesztési pénzek befagyasztására vonatkozó bizottsági javaslat ö, során oda kell figyelni arra, hogy a tanácssal, amikor tárgyalunk, akkor ne ismétlődjön meg az, ami 2005-ben már megtörtént, hogy lezártuk az eljárást, hogy most szakmailag jó volt ez vagy sem, de egyszer csak az utolsó pillanatban 12 milliárdot leírtak, ö, tehát előre mondom ezt, és a tanácsnak is, hogy érdemben tárgyaljunk az első pillanattól fogva, és álljunk ellent annak a kísértésnek, és ez egyre nehezebb lesz, hogy leragadjunk a számoknál, és aztán ö, ezzel blokkoljuk ö, a politikai vitát és a más területekre jutó pénzek lehetséges nagyságrendjét. Ennyit tehát a a agrár témáról, a kohéziós témáról pedig Ivánó fog beszámolni. Hello. Köszönöm, Reimer. Hiváló. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Nagyon keveset tudok csak hozzátenni ahhoz, amit Reimer mondott a kontaktusokkal kapcsolatos légkörről, mert itt még nem tárgyalásokról van szó, hanem csak véleménycseréről a tanácson belül hasznos volt, de jelen pillanatban még nincs előrelépés. Úgy gondolom, hogy meg kell kérdeznünk, és reméljük, hogy a Dán elnökség ezt magára vállalja, meg kell kérnünk azt, hogy a jövő évtől, jövő év elejétől az MFF több éves pénzügyi keret lényegéről induljon el a tárgyalás. Ez mindenképpen része kell, hogy legyen a parlamenti álláspontunknak. Második általános megjegyzésem az, és nagyon támogatom, amit Reimer az előbb mondott, hogy világosan kell látnunk a módszereket, és azt, hogy ezt hogyan számoljuk ki. Amikor a költségvetésről van szó, akkor mindig számokról is beszélünk, de soha nem tudjuk, hogy milyen alapot vesznek összehasonlításul, hogyan tudjuk mi a számokat értékelni, stb. Világosnak kell lenni annak az alapnak, amely a jövőbeli költségvetés növekedéssel vagy mással kapcsolatos. Továbbá legyen világos az is a tanács viszonylatában, hogy sehova nem vezet bennünket az, hogyha a hat nettó befizető országot vesszük, azután a számadatokat, és ezután kezdünk tárgyalni, mert a számadatok más és mást jelentetnek. Itt van a bizottsági javaslat az új eszközökről. Ez a kohéziós alaprésze a struktúrális alapokon belül. De ha közelebbről megnézzük ezt az eszközt, akkor azt látjuk, hogy ahogy ezt megalkották, ez a kohéziót nem fogja segíteni. A nagy infrastruktúrákat igen, de nem mindig olyan régiókban, amelyeknek szükség van a kohézióra. Van egy ilyen eszközünk, többet fogunk investálni, több investálást kérünk itt infrastruktúrába, ezt mondhatjuk, de ez nem segíti a kohéziót. Óvatosnak kell lenni, amikor számokról beszélünk, mert tudni kell, hogy mi van a számok mögött. Egyébként túl sokat a kohéziós részről már nem lehet elmondani, a, az, a, az a kapcsolatosan, amit a tanácssal tárgyaltunk meg, a szállítás kapcsolatos kohézió csökkent a bizottsági javaslatban, és azt is javasolta a bizottság, hogy ne legyen itt alfejezet, csak legyen egy al plafon. Ez azt jelenti, hogy a kohéziónak szánt pénzek esetében itt bizony veszélyek vannak. A másik a parlament a köztes régiók esetében szeretett volna elérni dolgokat, de látni kell, hogy ez ugyanazon kihéziós összegbe tartozik-e, amelyet eddig folyósítottunk a jelenlegi MFF során, vagy pedig itt plusz pénzekről lesz szó. Nekem az az érzésem, hogy ez a jelenlegi összegen belül marad ami csökkenni fog. És ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb pénz lesz a kohéziós régiók számára, amelyek már eddig pénzt kaptak. Tehát legyen a módszer világos, egyébként ami a tárgyalásokat illeti, reméljük, hogy a Dán elnökség elkötelezettsége, vagy az is, hogy az, hogy érdemi tárgyalásokat kezdenek, ez megvalósul. Köszönöm. Van-e még hozzászólási kérelem, kérdés, kommentár? A két előadónkhoz nincs. Akkor szeretném kiegészíteni, amit mondtak, kiválóan elmondtak két-három dolog. Először is új elem, ennek örülünk, ezt kértük. A bizottság mostantól fogva részt vesz a nézet véleménycserében, ez most már három oldalú megbeszélés féle, féle triológus az tanács eh, elnökségi trióján belül 3 plusz 1 eh, részvevő eh, vesz még részt a parlament részéről, ugye. A lényeg az, hogy ugyanazon számadatok alapján kell tárgyalni. Reimer elmondta, hogy az elején különbségek voltak a számokat illetően. Más számokkal dolgoztak a költségvetési szakértők, a tanács, parlament és a bizottság részéről, és más számadatokkal dolgoztak a többiek, vagyis azok, akik elköltik a pénzt, a mezőgazdaságiak, a regionálisak, akik deflátort alkalmaznak. A jogalap szerint ugyanazokat a számadatokat kell alkalmazni, a költségvetési szakemberek részéről a megállapodás megkötése szempontjából fontos, hogy ugyanazok a számuk legyenek alkalmazva. Ami a várható a hosszú tárgyalásokat illeti itt a parlamenten belül, emlékeznek arra, hogy az elnökök értekezete úgy döntött, hogy kontaktcsoportot hoz létre, amely követni fogja a tárgyalásokat a Költségvetési Bizottsággal párhuzamosan. Beszéltünk Buzek elnökkel, és végül a, az elnökök értekezlete döntést hozott, hivatalosan értesítettek, értesítenek majd róla, és ez garantálni fogja, hogy a kontaktcsoport összetétele a következő az előadó, a Költségvetési Bizottság bürója és a Költségvetési Bizottság koordinátorai vesznek ebben részt. A koordináció a lehető legjobb feltételek között kell, hogy végbe menjen. Oda figyelünk arra, hogy amikor a csoport összeül, azok a kollégák, akik nem tartoznak a költségvetési bizottságba, de követik a költségvetési ügyeket, vagy előadók, amely olyan szövegekkel kapcsolatosan, amelyek jog alapja szerint a többéves pénzügyi keretet finanszírozzuk, tehát az ő véleményüket is figyelembe veszük, még mielőtt a trióval tárgyalunk. Ez majd elvezet bennünket egy bizonyos stádiumhoz, és akkor abban a pillanatban majd aktualizálni kell a tárgyalási mandátumunkat. A Gariga jelentés és a SUR bizottság állásfoglalása mi alapunk, Salvador jelentése alapján, de a Dán elnökségnek az a szándéka, hogy elfogadtat egy tárgyalási platformot az elnökséges során. A könnyű és a nehéz pontokban kell megegyezni, vagyis abban, hogy mire kell összpontosítani a tárgyalásoknak oda kell figyelni arra, hogy az igazi tárgyalás a, az 2012 második fél évében legyen. Ez azt jelenti, hogy körülbelül jövő tavaszra készen kell lennünk a munkával, még mielőtt a Dán elnökség hivatalba lép, ezt majd meglátjuk, ez még változhat a jövő év során. Ami pedig a kiadási oldalt illeti a többéves pénzügyi keretben, az év során nagyon valószínű, aktualizálni kell a tárgyalási mandátumot, vagyis egy köztes jelentést kell készítenünk, és ezt a plenárison szavazásra kell bocsátanunk, ami a források oldalt illeti. Beszélni fogunk a koordinátorokkal arról, hogy Zsalük Döán és Anjensen lesz az előadónk, a két előadónk, és a koordinátorok véleménye szerint a két előadó el fogja mondani, milyen módon kívánnak majd felszólalni a parlament nevében a következő trió találkozón, ami december 5-én lesz. Ez a találkozó első véleménycsere lesz a bizottság javaslatairól a saját források viszonylatában. Nincs több megjegyzés, jó? Kedves kollégák, ritka eseménynek vagyunk tanúi, előbb tartunk, mint ahogy szoktunk, mint ahogy a napi rend mutatja. Bizonyos dolgokról csak holnap beszélhetünk, mert nincsenek itt az előadók például. Te itt vagy, azt látom, de ami a költségvetési rendeletet illeti, ez a másik bizottsággal együtt tartjuk, 17 óra 30-kor kezdődik, nem lenne udvarias, hogyha nélkülük kezdenénk a megbeszélést. Tehát azt javaslom, hogy függesszük fel az ülést háromnegyed órára, 17 óra 30-ig, és 17 óra 30-kor a gondbizottságot fogadjuk. Gressz asszony és Riveléni úr beszámolót ad nekünk, és most kérem, hogy a koordinátorok maradjanak itt a teremben, így időt nyerünk, és közben hasznosítjuk azt is, hogy a tolmácsok jelen vannak. Tehát két perces szünet, és kérem, hogy a koordinátorok és a tolmácsok maradjanak itt. termet. Ez bosszantó. Én az életemet ezzel töltöm, még a szabadságom alatt is hármoldalú egyeztettem, és ha mi ezt megtesszük, akkor nem múlthat a több éves program sorsa azon, hogy ebben az óriási épületben nem kapunk egy termet. Tehát hangsúlyozni szeretném, és kérem nyomatékosan az elnök urat, hogy befolyását vesse latba, hogy a parlament támogassa minket jobban, mert már véresre telefonáltam az ujjaimat, ahelyett, hogy leültem volna a kollégákkal két és fél órára. Hétszer két és fél óra egyébként amúgy sem elég, két és fél óra nagyon rövid, hosszabb tárgyalási időszakra van szükség. Működni. És a november 30-i dátum sem biztos még, pedig egy hét múlva már bekövetkezik, mert itt a parlamentben nincs terem, a tanácsban pedig terminus probléma van, tehát kérem a kollégákat, elnök urat főleg, hogy mozgassunk meg minden követ, hogy szerdáig eldőljön, hogy 30-án lesz-e ülés. Nehezen fogadom el, hogy egy kollégánk ugye kénytelen személyes tolmásot alkalmazni, mert tolmásolást sem kapunk. Tehát ezek kivételes intézkedések, nagyon fontosak, a joga, erre a jogalkotásra mindenki vár, és akkor ilyeneken múlik az előrehaladás. Egyébként azért jól előrehaladtunk, ehhez képest relatíve, de tovább tartanánk már, hogyha az infrastruktúra rendelkezésre állna, és többet tudtunk volna egymással tárgyalni. Minden persze szükség van gyakorlatilag hogy egymással egyeztessünk. Egyébként a tárgyalások légköre nagyon jó. jó haladunk, ne felejtsük el, hogy 308 módosítót kell megtárgyalnunk, és ezeknek kb. egyharmadát 35%-át sikerült eddig letárgyalni. Euh, Köszönöm szépen, Inge, és hát még egyszer gratulálok azon jelentős munkához, amit elvégzett ezzel az igen fontos anyaggal és igen kényes technikai jellegű anyaggal kapcsolatban. Minden, amit ö, megtehetünk annak érdekében, hogy segítsük a munka haladását, azt megtesszük ha szükséges, akkor esetleg egy közös mailt, vagy egy közös levelet is szívesen aláírunk, hogy azon dátumokra, amelyekre utalt, legyen szabad terem, és telefonálni is szívesen telefonálunk ennek érdekében. Mi a terv azzal kapcsolatban, hogy formális trilógus, son valóban végeredményt sikerüljön elérni. Ugye egy a módosítóknak már sikerült megtárgyalni. Vajon mikorra születhet meg a végső megállapodás? A Dán elnökség az első harmadában, az első fél évnek szerette volna ezt rendezni, de szerintem ez nem fog működni. És sok minden módik azon, hogy mi mennyit tárgyalunk egymással. Én péntekenként is itt vagyok, csak tudnom kell, hogy mikor álljak rendelkezésre. És tudnom kell, hogy kik akarnak még játszani ebben a csapatban. Minél többen, minél gyorsabban beszállnak, annál jobban megy. Ami a, az 56-os fejezetet illeti a shared managementet, itt nagyon nagy a vita. A strukturális alapra vonatkozó rendelkezések kérdeilőznek most meg, és párhuzamosan néznünk kell, hogy milyen lesz a végrehajtás. A tanács ezt a témát nem is akarja velünk megtárgyalni, márpedig ez egy olyan fontos cikk, amelytől nem tekinthetünk el. Ha ezen túljutunk, az már valami lesz. A munkacsoportban ezért nagyon elő kéne készíteni ezeket a tárgyalásokat, a rendeleteket el kéne olvasnunk, meg kéne értenünk, át kéne rágnunk én amit tudok, megteszek ebben az ügyben, és ha kell, akkor átrágom őket, és a kollégákkal közlöm azt, hogy mit olvastam ki belőlük, de tehát én mindent megteszek annak érdekében, hogy haladjunk, de annak nincs értelme, hogy módosítókat írunk, aztán lemondunk róluk a tárgyalások során, akkor nyugodtan hátra is dőlhetnénk a székben ha valami ilyen módosító ötlet születik, akkor ezeket meg kell tárgyalni, nem lehet aztán visszakozni. Jó, merci. Köszönöm szépen. Elnök úr, szeretne hozzáfűzni bármit? Nem? Kedves kollégáim, nem. Akkor azt gondolom, kedves Inge, hogy úgy tűnik a zöld utat megkapta. Parancsoljon, de mikrofonnal. És ami a tanácsot illeti, a tanács képviselője és a bizottság képviselője is itt vannak a teremben, vajon a további ö, intézmények meg akarják-e ragadni a lehetőséget, hogy véleményüket, igényüket, az idő kerettel kapcsolatos gondolataikat megosszák velünk, nyúlt ebben. Először is. Az elnökség képviselőjét kérem föl. Köszönöm, elnök úr. Csak megerősíthetem, hogy a két elnöknek köszönhetően és a parlament képviselőinek köszönhetően nagyon jó volt a légkör, és egyre inkább a folyamat vége felé haladunk. Megnyugtathatom önöket, nagy ambícióink vannak, ha van elég ülés, akkor az összes cikket sor akarjuk venni, azért, hogy elkészítsük a terepet a tárgyalások végső stádiumára, de már a Dán elnökség alatt szükség van arra, hogy erről tárgyalás legyen. Grössler asszony, Mulder úr, Gájra úr eh, rendelkezésre állunk. A költségvetésben megállapodtunk, úgyhogy most a költségvetési rendeletre összpontosíthatunk, kivéve az itert, e azzal is kell holnap foglalkoznunk. Tehát egy személy három témát is lefed. Persze, közös tárgyalás csomagban is megoldhattuk volna, ugye a 2012-es költségvetés, költségvetési rendelet és itter, de hát biztos, hogy robbanásig feszült lett volna a helyzet, de hát ki tudja. Bizottság, főigazgató úr. Köszönöm, elnök úr, hangzik a válasz. Egy dolgot szeretnék elmondani, ami számomra fontos az ütemterv szempontjából. Jövő év elején van egy olyan ideális időszak, amely alatt a Dán elnökség szinte két hónaponként tudna időt szentelni a költségvetési rendeletnek, és ez március végén zárul le, ez az ideális időszak. Viszont a politikai megállapodás a legfontosabb problémákkal kapcsolatban, a költségvetési rendelettel kapcsolatban el, le kell, el kell jutnunk, hiszen a politikai megállapodást aztán véglegesíteni kell, szövegbe kell önteni azt, aztán pedig a végrehajtási módozatok is további munkát igényelnek. Innentől kezdve aztán majd a Dán elnökség a tárgyalásokat kezdheti meg a pénzügyi keretről. Nagyon szeretnénk, hogyha már megfelelő mennyiségű ülést tudnánk betervezni jövő év elejére, a handover alapján, amelyet a lengyel elnökség ad át a, a Dán elnökségnek, annak érdekében, hogy március végére ezt a munkát lezárhassuk. Köszönöm, mondja az elnök úr. Ha senki más nem kér szót, elnök úr sem, akkor köszönöm szépen az előadónknak. Lezárom a költségvetési ülés plenáris ülését. Két percre felfüggesztem az ülésünket. Nagyon szépen köszönöm a kollégákat, és akik a koordinátori ülésen nem vesznek részt, köszönöm nekik a jelenlétet. Önök már Ma estére szabadok, és két perc múlva folytatjuk a koordinátorok ülését.